Good morning, friends. Uh, we'll start. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Megkezdjük a szavazást azonnal. Remélem, mindenki betette már a szavazókártyáját a megfelelő helyre. Úgyhogy mindenki készen áll arra, hogy nyomkodja a gombokat. Lenes és Becker úrra várunk még. Szeretnénk, hogy ők is foglaljanak helyet. És meg is kezdjük a szavazást. Szóbeli kérdés a bizottsághoz. Hendel úr írta a kérdést. Név szerinti szavazás. EGF és az finanszági Nokia témájáról szól a kérdés. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Még mindig nyitva van a szavazás, de most lezárom. Egyre több néppárti és egyre több szocialista frakcióbeli szavazást adtak le. Most már rendben van. 49, a szocialistáknál még mindig egyet több szavazatot látok. Most rendben van. Negyvenhárom mellette, négy ellene. Eh, Labajova. Madame Labajova. Sure, I'm... Labajova asszony. Sajnálom, nincs nálam a szavazókártyám, de én itt vagyok. Elnézést. There are several of you not having your voting card. Igen, több, több képviselőnek nincs itt a kártyája, de az eredményt látjuk a kivetítő 43-4 ellenében. Akkor folytatjuk. Következő pont szóbeli kérdés hende képviselő részéről, európai képesítési keretről, a élethosszig tartó tanulás témájában a kompromisszumos módosítókkal kezdünk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy egyes-kettes-hármas es okafogyott lesz, a négyes módosító is? Nem. A négyesről szavazni kell mellette. Ellene tartozkodik, elutasítottuk. A 15-ösig mindegyik módosító fogyott, tehát 15-ös mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. 15-ös módosító, megnyitom a szavazást. Most lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 16-os mellette ellene Tartozkodik. 16-ost ellenőrizzük szintén. Megnyitom a szavazást. Most lezárom a szavazást. oka fogyott, illetve nem fogadtuk el. Hát ez bonyolult. Bonyolult. Mert több képviselőnek nincs itt a kártyája. Paloma mellette volt, és Labajova nem volt mellette. Úgyhogy az eredmény nem változik ettől, vagyis elutasítottuk. Folytatjuk. 17-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük a 17-est is. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. És most a teljes módosított szövegről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Negyvenhét szavazat volt mellette, három ellene, úgyhogy elfogadtuk a módosított szöveget. Köszönöm szépen az előadónak. Folytatjuk a szavazást. Európai szakképesítési keret az tartó tanulás keretei között. Állásfoglalás tervezet B kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. C kompromisszumos módosító, nem, 52-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az 52-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, sajnálom. 53-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. C kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 62-es mellette ellene ellenőrizzük a 62-est, megnyitom a szavazást, most lezárom a szavazást, elfogadtuk, 64-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 65-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. D kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 72-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 73-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 74-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 75-ös mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük, 75-ös ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk egy különbséggel. 76-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 78 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 79 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. A 79-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 10 különbséggel. 83-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 80-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 82-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 81-es mellette ellene tartózkodik, Szerintem elfogadtuk. Ellenőrizzük a 81-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 29 szavazattal. 84-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 84-est. Mellette Megnyitom a szavazást. 84-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk négy különbséggel. 85-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 86 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 87 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. E kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 93-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 94 mellette ellene tartózkodik, szerintem elfogadtuk. 95-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 96-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 97-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 98-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 99-es mellette ellene ellenőrizzük a 99-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Százas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 101 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. F kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 110-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 111-es mellette ellene ellenőrizzük. 111-es. Lehet, hogy egyértelmű, de biztos akarok lenni az eredményben. Lezárom a szavazást. Köszönöm. Annyira megkevertek. Annyira egységesek voltak. G kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 117-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk 118 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 119-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 120-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 121-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 122 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük a nyolcast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 37 szavazattal. Tízes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kilences mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodik, Szerintem ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egy különbséggel a 12-est. 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodik, Ellenőrizzük a 14-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk egy különbséggel. 15-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 16-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es okafogyott, 18-as mellette ellene, nem, ez is okafogyott, de a 18-asról szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. A kompromisszos módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es, nem, a 27-esre megyünk át azonnal mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ez a 27-es és a 28-as egyben volt, ezt kell, hogy hozzátegyem. Újra kell, hogy szavazzunk, ezek egyformák. es és 28-asról most egyben szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 29-es mellette ellene ellenőrizzük a 28-ast, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk 31 szavazattal. A 30-as fogyott, 31-es következik, mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 32-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 33 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 38-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 39-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 41-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 42 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 43 mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük, 43-as, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 38 szavazattal. 44-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. És most a módosított állásfoglalás tervezetről szavazunk. Megnyitom a szavazást, elektronikus szavazást természetesen. És most Lezárom a szavazást. Az eredmény. Ötven mellette, három ellene, és gratulálunk Hendel úrnak, aki a téma felelőse. És most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 javaslat, rendelet javaslat harmadik országbeli polgárok és hontalanok szakképzettségére vonatkozóan, akik nemzetközi védelmet élveznek, stb. stb. 109-esről szavazunk először mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 110-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 111-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 112-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 113-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 114-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 115-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 116-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 117-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 118-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 119-es törölték, Nem, a 119-esről szavaznunk kell, mellette, ellene, tartozkodik, elutasítottuk. 120-as, mellette, ellene, tartozkodik, elutasítottuk. 122-es mellette, ellene, tartozkodik, elutasítottuk. 121-es mellette, ellene, tartozkodik, elutasítottuk. 123-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 124-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 125-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 126-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 127-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 128-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 129-es mellette ellenőrizzük a 128-ast. Megnyitom a szavazást. 128-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk egy különbséggel. Köszönöm, hogy szóltak. 129-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 130-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 131-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 132-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 133 mellette, ellene. Szerintem elutasítottuk. Ellenőrizzük a 133-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 134 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 135 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk, 136 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk, 137 mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük, 137-est ellenőrizzük, lezárom a szavazást. Egyel több néppárti szavazatot kaptunk de most rendben van. Elutasítottuk egy különbséggel. 138 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 139 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 140-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 141 és 142 okafogyott, 143. Szavazunk erről, igen. Mellette, ellene tartozkodik. elutasítottuk. 16-os okka fogyott. Nem, szavaznunk kell a 16-osról mellette, ellene tartozkodik. ellenőrizzük a 16-ost. Megnyitom a szavazást. 16-osról megnyitom, lezárom a szavazást. 45, 35 mellette. 144. Szavazunk erről. Mellette. A szakértők azt mondják, hogy szavaznunk kell róla, úgyhogy tegyük meg. 144-es mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. 145 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 146 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 147 mellette ellene tartózkodik. Szerintem ezt ellenőrizzük. 147-est ellenőrizzük. And the vote is now closed. Most lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 148-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 17-es, az törölve van, hogy szavazni kell? Szavazunk, jó. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 149-esről nem kell szavazni. 8-as H kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell. A H kompromisszumról megnyitom a szavazást, és le is zárom azt már is. Elutasítottuk. Ezek szerint a 150-esről szavaznunk kell mellette, ellene tartózkodás. Azt hiszem elutasított. And uh, we go to uh, Amendment 8. 18-as és a 151-est együtt kell megszavaznunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Nem. Vagy hát leellenőrzést kérnek. Nézzük akkor a 118-ast és a 151-est Lezárom a szavazást. Elfogadtuk el. 152-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 153 os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 153-as megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, elnézést. 154-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 155-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 156-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 157 hetes mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk, úgy tűnik. 158-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 159-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. 159-es szavazásra bocsátom géppel. Lezárom a szavazást. <clears throat> Elfogadtuk. 160 os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 161-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 162-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 163-as mellette, ellene, elutasítva, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 164-es mellette, ellene, elutasítottuk, I kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Egyből a J kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 133-ast mondja az elnök, de javítják. 173-ast akartam mondani, javítja magát az elnök, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 174-es mellette, ellene, elutasítva, 175-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 176-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 177-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 170 8-as és 179-es együtt mellettük, ellenük tartózkodás 170-es és 179-es együtt mellettük, pontosan a szavazógéppel szavazunk, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 180-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk szá... nem, vagy hát vitatják, akkor nézzük meg éppel is. Akkor a 180-asról kérem, hogy géppel is szavazzanak. Le is zárom azt a szavazást. Nagy, óriás többséggel elutasítottuk. 181-es és 2-es együtt, mellette, ellene elutasítottuk, 183-as mellette ellene elutasítva, 184-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, K kompromisszum, jét mondott az elnök, mellett elfogadtuk, 22-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 186-osról nem szavazunk, L kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 188-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 189-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 190-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 191-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 192-esről nem kell szavazunk, 193-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 194-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 195-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 196-os, 7-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most jön a 196-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 198-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 199-esről és 200 esről 201-esről együtt szavazunk, igen szavazatok, nem szavazatok, elutasítottuk őket, 202-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 204-es mellette ellene elfogadtuk, 203 ról nem kell szavaznunk, 25-ös, 204-es és 205-ös módosítók együttesen szavazunk a háromról, ki támogatja őket, ki ellenzi őket, elfogadtuk őket, ellenőrzést kérnek. Jó, akkor az említett módosítókról most gépel is megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk őket. 36-16 arányban. 208-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 200 9-es visszavonták, 211-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 210-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 26-os mellette, ellene, tartózkodás ezt nem láttam egyértelműen, megnyitom a szavazást a 26-osról külön szavazógéppel, lezárom azt, 28-22 már elutasítottuk. 2.12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 2.13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 2.10 ellenőrzés kérnek? Jó. Akkor a szavazógéppel kérem szavazzanak a 213-asról. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk ahogy mondtam. 214-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 215-ös mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük, 215-ösről szavazunk, lezárom a szavazást, elfogadtuk valóban. 216-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 217-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 218-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 219-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 220-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 221-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 222-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 223-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 224-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 226-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 225-ös mellette ellene tartózkodás ezt ellenőriznünk kell. A 2.25-ösről kérem szavazzanak szavazógéppel is. Megnyitom a szavazást, lezárom azt, kis többséggel elfogadtuk. 227 es erről nem kell szavazunk, 228 es és 29-es együtt, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk őket, 200 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 231-es mellette, ja nem, erről nem kell szavaznunk, bocsánat, 232-esre ugyanez igaz, úgyhogy az egyes módosítóról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 28-as módosító mellette egy ellene elutasítva, 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, hármas módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 53, 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 36-os mellette ellene elfogadtuk, 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 39-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 5-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Negyven 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 52-es jön így mellette ellene tartózkodás elutasítva, 53-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 57-esről nem szavazunk, 58-asról sem, 59-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 60-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 61-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 62-es mellette, ellene, tartózkodás ugyancsak, nem, nem, ezt elfogadtuk, bocsánat, mondja az elnök, a 62-est elfogadtuk, 63-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 64-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 8-es, 65-ös együtt szavazunk róluk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, dénes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 68-as mellette elutasítva, 69-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Tízes mellette ellene tartózkodás elutasítva 72-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 71-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 73-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 74-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 75-ös mellette ellene elfogadtuk, 76-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a 11-esről és 77-esről nem kell szavaznunk, 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 79-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 80-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 81-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 82-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 83-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 84-es mellette ellene elfogadtuk. 85-ös a 85-ösről nem kell szavaznunk, 86-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellette, ellene elfogadtuk. 87-esről nem szavazunk, vagy mégis? 87-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 88-as mellette, ellene, tartózkodás ellenőriznünk kell egy 88-ast, nem volt egyértelmű számomra, kérem géppel is szavazzanak róla. Elutasítottuk. 89-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 90-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. E kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. F kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most lapozunk. Compromise F, sorry. Yes, compromise F. F kompromisszum. The vote is open. And the vote is now closed. Lezárom a szavazást az F-ről. Elutasítottuk. os mellette, ellene. Ezt ellenőriznünk kell. 96-osról megnyitom a szavazást. a szavazást. Ha az elkompromisszumot elfogadjuk, akkor a 96-osról nem kell szavazni, és így volt. Akkor itt hiba van a szavazólistámon, mondja az elnök. Akkor ismételjük meg a szavazást a hatosról. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Mindenki szavazott? Elfogadtuk a 96-ost. 14-es módosító mellette, ja, erről nem kell beszélni, mondja az elnök, bocsánat. Milyen jó. Akkor a 101-esről szavazunk. Rolán úr módosítója. Erről mégiscsak kell szavaznunk. Noha eredetileg a kompromisszum része volt, úgy tűnt. Kitámogatja. A 18. oldalon tartunk. Ha elfogadtuk, a 90... Na, ha 96-ast elfogadtuk, akkor 101-esig nem kell semmiről se szavazni. most a 101-esről szavazunk. Rallén úr módosítója kitámogatja, ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyértelmű többséggel. A 101-est elfogadtuk nagy többséggel, megismétlem, és akkor így most a 102-es jön mellette, ellene tartózkodás elutasítva 103-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 104-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 105-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és akkor most a záró szavazás következik az így módosított szöveg egészéről. Név szerint megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és megalapítom, hogy 41 hét arányban nagy többséggel elfogadtuk. Köszönöm az előadónak és mindenkinek a sok munkát. We proceed with the... Folytatjuk a szavazást az Európai Strukturális és Beruházási Alapokról. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette. Nem, bocsánat, ez nem kerül, nem kell. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. E kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. F kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrzük, ellenőrizzük a 33-ast elektronikusan, megnyitom a szavazást, lezártam a szavazást, elutasítottuk, kettővel több volt a nem, 34-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 36 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. G kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. I mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk én azt láttam, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük 45-öst. Megnyitottam a szavazást, lezártam a szavazást. Elfogadtuk egyel több igennel. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. El mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 49-esről nem kell szavaznunk, K kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. M kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 53-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 55-ös mellette, ellene tartózkodás, én úgy láttam, hogy elfogadtuk. 57-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Enne kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő kompromisszumot is elfogadtuk. 66-os mellette 67-es elnézést kérek, akkor 67-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 68-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 69-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Egyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk és szavazunk a vélemény tervezetről a módosított formában. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk 45 igen, 3 nem szavazattal. Köszönjük az előadónak. Még egy vélemény tervezetünk van. az unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok, e, e, mint tudják, erről elhalasztottuk a szavazást a Strasburgi hétre, május 15-ére, ami azt jelenti, hogy befejeztük a szavazást, és folytatjuk az ülést az utolsó napi rendi pont megtárgyalásával. megelőző szerkezet átalakítási keret, második esély, szerkezet átalakítási, fizetésképtelenségi és mentesítési eljárások hatékonyságának növelésére irányuló intézkedések. Kérem, hogy akik most elhagynak minket a termen kívül, folytassák a beszélgetéseket. Én megadom a szót a vélemény előadójának, Eduard Mártennek. Kedves kollégák, kérem, hogy halkabban, mert egy nagyon fontos napi rendi pont következik. Kollégák, megadom a szót Eduard Márten úrnak, parancsoljon. Hm? Mr. Martin. Köszönöm, elnök asszony. Igen, én is várok egy kicsit, hogy csönd legyen, ahogy ön is mondta. Aki nem kíváncsi erre a témára, az folytassa a megbeszéléseit a termen kívül. Ahogy ön is mondta, ez egy vélemény. A Júri az illetékes szakbizottság. A módosítók határideje május 10-e dél volt de a júrinak több időre lesz szüksége, ezért azt javaslom, hogy május 17-ére délre módosítsuk a módosító indítványok benyújtásának a határidejét, így a frakcióknak lesz több ideje. A javaslat, tehát bizottsági javaslat, egy jogalkotási javaslat a alkalmazó dolgozott szakképesítése, vállalkozásnál alkalmazott dolgozókról van szó. Ez esetében ugye a tőkei érdekek figyelembe vételé a fontos. A, egyrészt pénzügyi szempontokról is szó van, másrészt a vállalkozási szempontokról, hiszen itt felmerül a lehetősége, hogy a vállalkozások nem veszik figyelembe a dolgozók érdekeit. Ezért nagyon fontos, hogy a fogyasztók érdekeit figyelembe vegyük, ez a szövegben ez szerepel is. Olyan lehetőségek merülnek tehát itt föl, amik a fogyasztás szempontjából fontosak. A dolgozókat, fogyasztókat hasonló szinten kell kezelni, ez szerepel a javaslatban a bizottság részéről. módosítóként azt javasolnám, hogy el kell ismertetni a vállalkozások szociális felelősségét, hiszen itt a vállalkozók, a tőkebefektetők, a szolgáltatók, a vevők és a dolgozók más szinten merülnek föl. Itt igazából egy szociális szervezetről van szó, és ezért a dolgozók más szinten, más osztályba sorolandók, mint a vállalkozások. Ezért a dolgozóknak és a dolgozói képviselőknek hatalmat kell biztosítani, föl kell hívni a figyelmet akkor, hogyha aggályos gazdasági helyzet alakul ki. Az előre hozott átalakítás esetén nagyon fontos, hogy ahogy őket a szöveg nevezi, ezek a felek, tárgyaló felek megfelelő szinten érvényesíthessék a jogaikat. Továbbá véleményem szerint figyelembe kell venni azt is, hogy potenciálisan milyen negatív hatása lehet a fizetésképtelenségnek, és ennek a nyugdíjra, nyugdíj alapra is hatása van. Ezért az irányelv elveit kell tiszteletben tartani. A bizottság a bevezetőjében a konzultációt támogatja. A jogok valósak kell, hogy legyenek. A 27-es cikk az alapjogi kartában előírja a vállalkozások eh, számára a konzultációt a dolgozókkal. Ezért a mi szempontunkból nagyon fontos, hogy az előrehozott átalakítás esetén hangsúlyozzuk a szociális párbeszéd eh, szerepét és fontosságát. A javaslatnak pozitív lesz a hatása a dolgozói jogokra, és az Európai Unió jogszabályai között még ez a jog nem szerepel, ezért nagyon fontos, hogy biztosítsuk ezt a jogot az átalakítási tervek esetén a dolgozók számára. Ezért mi azt javasoljuk, hogy a módosítóinkkal erősítsük meg a, ezeket a jogokat, hatékony jogokat biztosítsunk az előrehozott átalakítás esetén, támogassuk ezeket a tevékenységeket, növeljük a siker esélyét az átalakítási tervek esetén, és természetesen az átalakítási folyamat esetén, amikor fizetésképtelenségi eljárásra kerül szó, hatékonyabb, eredményesebb legyen maga a folyamat. A bizottság javaslatáról nekem ez a véleményem, de természetesen meghallgatom az árnyék előadókat, illetve mindenkinek a véleményére kíváncsi vagyok, hogy azért, hogy javítani tudjuk a szöveget. Köszönöm, elnök asszony. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. López Fontanier asszonynak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszöntet mondani az előadónak a véleménytervezet elkészítéséért és mostani bemutatásáért. Úgy gondolom, hogy ez egy jó alap, aztán természetesen majd később egyeztetéseket fogunk lefolytatni. Azt is el kell, hogy mondjam, hogy a foglalkoztatási szempontokat nagyon jól közelíti meg, hiszen ez tartozik a mi kompetenciánkba. Azért, hogy az adósok fizetésképtelenség bejelentése nélkül ne tudják átszervezni az adósságokat, ahhoz egy tagállamban működik, ez nagyon fontos nem hatékony a keret a második lehetőség számára, hosszabb távú megoldások tekintetében, főleg a jó hiszemű vállalkozások esetében. És ez az innováció és a munkahelyek elvesztését jelenti hosszú távon. Fontos, hogy a vállalkozások jobb lehetőséget kapjanak az ilyen esetek megoldására. A bizottsági javaslat nagyon kiegyensúlyozott véleményem szerint, harmonizált elveket határoz meg az egyes tagállamok számára. A előzetes átalakítás, szerkezet átalakítás esetében, második esély esetében javítja a tőkepiac működését, és fokozottabb jogbiztonságot garantál a befektetők és a vállalkozók számára. Elsősorban azokról van itt szó, akik határon átnyúló módon tevékenykednek. A módosító indítványai célja az lesz, hogy javítsam a bizottság korrektnek tartott elképzelését. Foglalkoztatási szakbizottságként a mi fő célunk, hogy őrizzük, védjük a munkahelyeket és a munkahelyi körülményeket. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy ehhez a legjobb az, hogyha támogatjuk a vállalkozások működését, és megteszünk mindent azért, hogy a jól működő cégeknél ne kerüljön sor fizetésképtelenség bejelentésére. Az előadó által elmondottakkal nagyjából egyetértek, bizonyos témákban azért finomítanám majd ezt a véleményt. Mindenesetre fontos, hogy a dolgozók érdekeit védjük. Meg kell aztán vizsgálni, hogy a szubszidiaritási elvét hogy tudjuk figyelembe venni a véleményben. Azzal is egyetértek, hogy tiszteletben kell tartani a konzultációs és tájékoztatási jogot, ami európai és nemzeti szinten szabályozott. Fontos, hogy a dolgozói képviselők föl tudják hívni a figyelmet, amikor a vállalkozás helyzete gyengül, Továbbá a szerkezet átalakítási tervekben szerepelni kell a dolgozókra háruló hatásokról. Kétségtelen, hogy a vállalkozás helyzetét szakértők segítségével elemezzék, hát ez számomra kétséges, és már csak azért is, mert ez az adó számára költséget jelent. Azzal sem értek egyet, ami a második módosító indítványban szerepel, vagyis a szerkezet átalakítás nem okozhat jövedelemcsökkentés. Úgy gondolom, hogy egy bizonyos rugalmasság garantálhatja a vállalkozás túlélését, és a munkahelyek megtartását. A régiónban volt ilyen eset 2013-ban a General Motors problémákkal ütközött szembe. Megállapodásra tudtak jutni a dolgozókkal, tehát a vállalkozás, a dolgozói képviselete megállapodott, és sikerült megtartani az összes munkahelyet. Úgy gondolom, hogy vannak olyan esetek, amikor jó, hogyha szakszervezet, szakszervezetek és a dolgozók, ha ebben egyetértenek, elfogadják a rugalmasságot, amikor válság helyzetbe kerül a vállalkozás. Jelenleg más nem szeretném mondani. A nyugdíj témával kapcsolatban is vannak kételjeim, de az előadó már beszélt erről, és így folytatjuk tovább a munkát. Köszönöm szépen. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Jara Szitnaszkának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az előadónak is szeretnék köszönetet mondani az elkészített jelentés tervezetért. Néhány megjegyzésem lenne a szerkezet átalakítási fizetésképtelenségi eljárással kapcsolatban. Az EU-ban kb. 200 ezer vállalkozást kell felszámolni évente, és ez 1 millió 700 ezer munkahely elvesztését jelenti. Ezért nagyon fontos, hogy kapjanak második esélyt a vállalatok. Ezzel 3 millió új munkahelyet lehet létrehozni az EU-ban. Tudjuk, mennyire fontos a csőd helyzetekkel foglalkozni, ilyenkor sok feszültség keletkezik a pénzügyi szektorban, lehet, hogy túl nagy, nagy verseny, vagy ciklikus, anticiklikus folyamatok, bármi állhat a fizetésképtelenség kiváltókai között. Az EU jogszabályai megpróbálják kezelni az ilyen helyzeteket rendszerint szabályoznak egy szerkezet átalakítási folyamatot, és gondoskodnak a hitelezők védelméről. Emellett ugyancsak védelmet kell biztosítani a munkavállalók számára. Erről a 27. cikke munkavállalói jogok kartájának gondoskodik. A Tudjuk azt, hogy nagyon bizonytalan pénzügyi helyzetben a mikor a vállalatok ilyen helyzetben vannak, akkor a, váll, a munkavállalókra hárul különösen nagy teher. Szlovákiában is sok több ilyen helyzet volt. A néppárti kollégámhoz hasonlóan úgy gondolom én is, hogy a bizottság javaslata kiegyensúlyozott, és nagyon hasznos lehet az úgynevezett preventív szerkezet átalakítások kapcsán. Emellett tartalmazza azoknak az intézkedéseknek a listáját, amelyek segítségével meg lehet őrizni munkahelyeket, és rendezni lehet határon átnyúló fizetésképtelenségi helyzeteket. Egyre gyakrabban fordulnak elő ilyen esetek az EU gazdaságában. Úgy gondoljuk, fontos elég időt biztosítani az ilyen nehéz helyzetben levő vállalat számára, hogy megtalálja az abból kivezető utat szerkezet átalakítás kapcsán fontos a gyors intézkedés. Lehet, hogy szükség van a bérek, a bónuszok csökkentésére, hasonlókra. Sok módosító indítvány ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos és úgy gondoljuk, hogy a legjobb szándékok vezetik a módosítók benyújtóit, ugyanakkor a hatásuk kontraproduktív lehet, negatív eh, hatást gyakorolhat a munkavállalókra, mert lelassítja, vagy akár megáll, leállíthatja a fizetésképtelenségi eljárást. A, a vállalatnak be kell csukni a eh, kaput, eh, akkor az munkavállalók is elvesztik a munkát munkahelyüket, ezért még néhány módosítóval nem hértünk egyet. Köszönöm szépen, Kalvé Sambó képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Cervantes nyelvén szólok, mert meg vagyok arról győződve, és nagyon jól tudom, hogy Márten úr tökéletesen beszél spanyolul, úgyhogy tolmácsás nélkül meg fog engem érteni. Ebben a fázisban általános megjegyzéseim legyenek, lesznek. Kiváló munkát végzett a bizottság, és Márten úr is. Köszönet neki. Úgy gondolom, hogy ez nagyon jó alap ahhoz, hogy belemenjünk a részletkérdésekbe. A téma nagyon fontos, és nagyon horizontális. Nagyon sok aspektus figyelembe kell itt venni. Én vagyok az előadója például az Econban, a témának, de tegnap a spanyol nagykövetség képviselője azt mondta, hogy itt 17 emberre van szükség a koordinációhoz, hiszen pénzügyi rendszer, vállalkozói struktúrák, leányvállalati láncok, sok témával foglalkozni kell. Mi a foglalkoztatási szakbizottság vagyunk. Az ADE elsősorban ebben a témában a ADE számára a legfontosabb, és gratulál ehhez a bizottságnak is, a legfontosabb, hogy megtartsuk a munkahelyeket, és teremtsünk új munkahelyeket. Azért, hogy, és ehhez nagyon fontos, hogy ne halljanak meg a vállalkozások. Ugye a lengyel kolléga 200 ezeret említett, de akár lehet nagyobb is a szám. Nagy, <laughs> nagyon nagy hatással lesz ennek a mikrovállalkozásokra, az egyéni vállalkozásokra, vagyis a gyengébb cégekre, hiszen a nagyvállalkozások esetén kevésbé merül föl a kihalás veszélye tehát amennyire racionálisan ez megoldható, fönn kell tartani a vállalkozásokat, biztosítani kell számukra a túlélést, és a foglalkoztatási szintet fönn kell tartani, sőt, ha lehet, javítani kell. Ebben teljesen egyetértünk. A szubszidiaritás problémája persze fennáll, hiszen itt annyira abszolút módon eltérőek a rendszerek, a társasági rendszerek, a pénzügyi rendszerek, a, való, a piaci valóság, például hazámban az építésipari szektorban ugye abszurd méretek, gigantikus méretek alakultak ki, és akkor mi történik, amikor fölrobban a buborék, akkor több ezer vállalkozási cég szűnt meg. Persze nem a nagyok természetesen. Dolgozni fogunk ezen, optimista vagyok, Márten úr munkája alapján. Vannak egyéb aspektusok is. Ezek az aspektusok, a dolgozói jogok, stb. Természetesen nem fogadjuk el, hogy a jelenlegi jogok sérüljenek. Ez egyértelmű. Az európai jogszabályok már most is jelentős védelmet biztosítanak, hogy ezt a kényes területet, ezt a második esély lehetőséget felhasználjuk arra, hogy javítsuk a jogokat. Ez persze, ezt elfogadom akkor, hogyha ez nem okoz problémát, és az egyes például nemzeti rendszereket nem sérti. Figyelembe kell azt is venni, hogy számunkra a legfontosabb, hogy a vállalkozások ne halljanak meg, és főleg a dolgozók esetében elérjük ezt a célt mindent meg kell tennünk ennek érdekében. Persze más témákkal is kell majd foglalkozni, de esetleg majd más szövegekben rendezzük ezeket. Amikor szigorú szabályokat vezetünk be, akkor egy már bonyolult dolog még bonyolultabbá válik. Egy példa, Blowers, ezek a besugók, ahogy mi ezeket hívjuk Spanyolországban, ugye legitim módon joguk van arra, hogy bejelentsenek illegális dolgokat. De hogy eh, ha valakinek úgy tűnik, hogy a vállalkozás vezetése nem megfelelő, hát azért az már egy érdekesebb helyzet. Ezért nagyon fontos, hogy pontosan fogalmazzuk, mert a lényeg az, hogy elérjük a célunkat. Természetes, hogy nem fogadjuk el a dolgozók már elért jogainak a sérülését. Még egy dolog. Amikor szubszidiaritási elvről beszélünk, nem erről van itt szó, itt a decentralizálás elvéről van szó. Amikor a gyakorlatban meg kell valósítani ezt a nagyon fontos kezdeményezést, vagyis második esélyt biztosítunk a vállalkozásoknak, akkor ezt igazítani kell a természetes környezethez, a pénzügyi környezethez, a helyi feltételekhez. Ez nem a szubszidaritás, ez nem, a, nem azt jelenti, hogy átadjuk a hatalmat, ez egy logikus, gazdasági, szociális logika. Az elv, ami itt fontos számunkra, hogy hatékonyan meg lehessen valósítani ezeket a lehetőségeket a helyi körülmények között. Köszönöm szépen. Thank you, Paloma López Bermejo. The floor is yours. Köszönöm szépen. Paloma López. Köszönet elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani Mártenónak, az előadónak a munkájáért, hiszen védi a dolgozói jogokat. Egyszerűen elfogadhatatlan lenne, hogy ez a rendelet lehetővé tegye, hogy a vállalkozások úgy oldanák meg a fizetésképtelenségi helyzetüket, hogy ez negatívan hasonl a dolgozókra. Sőt, a célunk az, hogy megnyissuk az ajtót, hiszen ilyen esetben ugye megnyitnánk az ajtót azért, hogy növeljék a jövedelmüket és a profitjukat a vállalkozások, sérülnének a dolgozói jogok. Nagyon fontosnak tartom itt a tájékoztatási és konszultációs jogot itt ebben az eljárásban. Az alapjogi karta is hangsúlyozza ezt a jogot, és az is igaz, hogy a fizetésképtelenségi és pénzügyi szerkezet átalakítási folyamatok során ezt a jogot nem igazán tartják tiszteletben ezért a dolgozói jogokat különösen figyelembe kell venni és védeni kell, és szerintem pontosítani kell a kapcsolatot a kollektív elbocsátás és a szerkezet átalakítás között, hiszen a, el kell kerülni azt, hogy ezen eljárások során sérüljenek a dolgozói jogok, és a kollektív tárgyalási, illetve sztrájk jog sérüljön hasonló módon jó gyakorlatokat kell, hogy kidolgozzunk, le kell, hogy írjuk ezeket a jó gyakorlatokat azért, hogy a negatív taktikákat el lehessen kerülni. A csaló gyakorlatokat föl kell, hogy tudjuk fedni, valamint a könyvelési, számviteli különleges trükkös eljárásokat is el kell, hogy kerüljük, föl kell, hogy hívjuk a figyelmet az ilyen esetekre. Nagyon fontos továbbá, hogy a fizetésképtelen vállalkozások valóban kapjanak egy második esélyt. Vannak szövetkezetek, vannak dolgozói szervezetek, fontos ezeknek a támogatása azért, hogy a gyártás fönnmaradhasson, fönntarthassuk a foglalkoztatást olyan vállalkozások esetén, amelyek válsághelyzetbe kerülnek, hiszen ezekkel foglalkozik az irányelv. Köszönöm. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Zöldektől és az FDD-től sincs itt senki. Akkor Dominik Márten úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. A szerkezet átalakítási keret, megelőző szerkezet átalakítási keret áttekintése második esély, fizetésképtelenség és mentesítési eljárások hatékonysága ez a témánk, ez egy komplex és kemény téma. Véleményünk szerint a Edouard Márten véleménytervezete nagyon pozitív pontokat tartalmaz, és üdvözöljük az előadó jó elképzelését. Például nagyon is támogatjuk azt, hogy figyelembe kell venni a dolgozók által javasolt alternatív terveket, valamint a figyelemfelhívást a dolgozók esetében, amikor lényeges kérdések merülnek fel. Az előadótól azt kérjük, hogy pontosítsa a tízes cikkre vonatkozó módosítást. Az irányelve kapcsolatban sajnálatosnak tartjuk, hogy a bizottság fő aggája az adósságra vonatkozik. Az államadóssággal csak egy bekezdésben, a 13. oldalon foglalkozik a bizottsági javaslat, és ezzel kapcsolatban nincs konkrét javaslata a bizottságnak. A fizetési aspektusokat szeretnénk részletesen majd megtárgyalni ezzel a témával kapcsolatban. Az irányelv javaslat támogatásáról szóló döntésünkhöz ez nagyon fontos. Továbbá szeretném, ha foglalkoznánk a dominó hatással is, amikor csődejárás indul. Köszönöm szépen. Thank you. Uh, the... Köszönöm szépen. Talán a bizottság is uh, szeretne szólni. Kárpusz Kaletha röviden, parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm az előadónak is a véleménytervezet elkészítését, köszönöm az árnyék előadóknak, amit ma elmondtak. Talán néhány apró pontosítás azzal kapcsolatban, hogy mi a bizottság célja ezzel a jogalkotási javaslattal. Természetesen, ami a munkavállalókat illeti, nem akarjuk változtatni a jelenleg érvényes akit, nem akarjuk csökkenteni a munkavállalóknak jelenleg számos EU irányában biztosított jogokat. A célunk csak az, hogy lehetővé tegyük a vállalatok számára a reorganizációt, és hogy az ilyen szerkezet átalakítás során megegyezzenek a munkavállalókkal. Ha azt nézzük, hogy milyen típusú vállalkozásoknak szeretnénk segíteni, a vállalatok túlnyomó többségének, azaz kis és közép vállalatoknak, hiszen a vállalatok több mint 99%-a ilyen KKV, és e, ezek a cégek jelenleg nem e, használhatják, nem élvezhetik a korai szerkezet átalakítási eljárások e, előnyeit. A kis vállalatok tulajdonosait sújtó hátrányok nagyon aránytalanak. A javaslatban megpróbáltuk az eljárást vonzóbbá tenni a KKV-k számára ezért javasoljuk például azt, hogy hogyan lehet költségeket csökkenteni. Nincs szükség minden esetben kötelezően egy felszámoló biztos kijelölni. Ezt nem vitattuk még meg, de a módosításokban felmerül a szakértők bevonása. Most a szakértők bevonása pénzbe kerül. Pénzügyi nehézségekkel küzdő, fizetés képtelenséggel szembesülő eh, vállalattól elvárnia azt, hogy szakértői véleményeket kérjen be, és ezt maga az adós fizesse, ez túlzott költséggel jár. Ezért mi az adós pénzügyi terhén enyhíteni akarunk, és nem megtetézni újabb költségekkel. Látjuk azt is, hogy a korai riasztási eszközök milyen hasznosak a KKV-k számára. Itt van a harmadik cikk, például amely néhány minimum elvet rögzít. A 16-os preambulum bekezdésben egy kicsit jobban kibontjuk a korai eh, figyelmeztetés elvét. A tagállamok eh, mit kapnak mozgásteret különböző eszközök alkalmazására, például a eh, közérdekű bejelentők vagy szakszervezetek szerepét is itt leírjuk, de nem úgy, hogy ez kötelező lenne minden tagállamra nézve. Tekintetek kell lenni a jelenleg már működő jogi hagyományokra, különböző tagállami jogrendekben. Szeretném azonban kihangsúlyozni, hogy ez egy lehetőség, hogy a munkavállalói képviseleteket felruházzák a whistleblowereknek járó jogokkal, jogosítványokkal, de ez nem kötelező a tagállamokra nézve. Arra is gondolni kell, hogy a javaslatunkban megpróbálunk különböző tagállamokban létező megközelítéseket is figyelembe venni. Van olyan tagállam, ahol ez a, az eljárás nagyon rövid, két-három hónap, és nem lehet meghosszabbítani. Más tagállamokban akár 12, vagy 16, vagy akár 20, 18 hónapra is meg lehet hosszabbítani az eljárás, vagy akár két évre is. Ezért megpróbáltuk a jogbiztonságot erősíteni minden fél számára az eljárás felgyorsításával, de a 12 hónapra történő maximalizálásával is. A tagállamok még ennél rövidebb eljárást is, három-négy hónapos eljárást is alkalmazhatnak. Az ilyen gyorsított eljárás során vannak olyan intézkedések, amelyeket a nemzeti jog nem teszi lehetővé, akkor ebből nem lehet kötelezettséget teremteni, vagy előírni minden tagállam számára. Az előbb említett példa a szakértők, szakértői vélemény kérése sem lesz ilyen kötelezettség egy ilyen eljárás során. Ezek lettek volna az általános észrevételeim egyelőre, és örömmel válaszolunk bármilyen konkrét kérdésre, akármelyik konkrét ponttal kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm a bizottságnak. Eduard Maten szeretne szólni néhány szót. Parancsoljon. Oui, merci. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lenne tényleg néhány megjegyzésem. És amit hallottunk, az abban erősít meg, hogy alapvetően egyetértünk abban, hogy el kell kerülni itt a, a csődöt. Ez jó. Más kérdés, hogy milyen módszerrel ezek a megközelítések különbözhetnek egymástól. Jó lenne, hogyha egységesen tudnánk látnan, látni, itt a bizottság jelenlétében meg kéne beszélni, hogy a nemzeti megközelítések hogyan összehangoltatók össze, de oda kell figyelnünk, hogy ezt hogy csináljuk, mert ugye van egy szakértői világ, és van függetlensége ezeknek a játékosoknak is. Et les entreprises de moins de 50 salariés. És az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató cégek nyilván nem tudnak megfelelni, sem jogilag, sem pénzügyileg ezeknek a szigorú feltételeknek. Tehát oda kell figyelni arra, hogy azon országok nélkül, akik egyébként sokat hozzájárulnak a közöshöz, ugye főleg Németországról is van is szó, ott a kulturális háttérben, bár benne vannak a, a a munkavállalók munkaadó közti tárgyalások gyökerei, tehát ez egy működő rendszer, most itt Németországot mondom, más országok is vannak ilyenek, ahol a vállalkozások a szakszervezeti vezetőkkel való formalizált tárgyalásokat elfogadják, és ezeknek szokott is lenne eredménye, de ehhez kellő jogi háttérre van szükség, hogy ez a rendszer működhessen. Például a részleges munkanélküliség intézménye fogalma. Nem mondom, hogy ez mindenre megoldás, de egy fontos elem lehet a megoldásban és a vállalkozások csődeljárása kapcsán. Tehát, hogy elkerüljük azokat a hibákat, amelyek során ugye a, az alkalmazottak mindig a rövidebbet húzzák, arra kéne odafigyelni, hogy amennyire csak lehet, a, a súlyos válságokra fel legyünk vértezve, és ki az, aki a, vál, a, vál, a, a munkavállalók közül kellő figyelmeztetést tud adni a vezetőknek, ennek meg kell szervezni a módját, ahol már sok tucatnyi vagy több száz embernyi alkalmazott van, ott bizony a, az egyes vezetői és dolgozói szintek kompetenciáját nehezebb vizsgálni, folyamatosan ellenőrizni, és gyakran előfordul, hogy nem időben, vagy egyáltalán nem cserélik le azokat, akik nem kompetensek. És személyes tapasztalatom is az, hogy vannak olyan ö, cégek, amelyek azért mentek csődbe, mert nem ö, időben ismerték föl a saját kompetencia hiányosságaikat. Tehát erre egy rendszert kéne kitalálni, és persze közben a kollektív tárgyalások során a szociális jogokat is érvényesíteni. Tehát ez nem csak a szakszervezetek felelőssége, nekik is van napi tárgyalási felelősségük, hogy a munkakörülményeket és az egyes helyzeteket ismerjék részletesen, és harcoljanak a munkaadóval egy jobb helyzetért, de az egyenlőek párbeszéde elvén, és a döntéshozásban legalábbis tárgyalási funkciójuk legyen, és ez még az ő felelősségük is, hogy a cég csődbe menését segítsenek elkerülni. Tehát ilyen esetben, ha ez működik, akkor a cégnek lehet újabb esélye. Ismerünk nagyon sok olyan példát, ahol a csődöt azonban persze direkt hozták létre a tulajdonos ernyőszervezetek, ugye Belgiumban is ismerünk ilyen eseteket, ahol tervezett csődeljárás zajlott, tönkre akarták tenni az alegységeket, Sárleroában például a, az ernyő tulajdonos, mert a jog sajnos erre lehetőséget, kiskaput teremtett, és még erre szakértői segítséget is igénybe vehetett, és nem volt ezt megelőzően e, az egyenlők tárgyalásának esélye sem. És ezt az előrejelzési, veszélyjelzési funkciót e, kiiktatták, és sajnos ö, e, ö, különösen a multi cégeknél nagyon távolra került a döntéshozás a bázistól, tehát ezt a fajta együttműködést, kanalizálást meg kell valósítani. Köszönöm szépen a folyamatos együttműködést a kollégáknak, és előre jelzem, hogy lesz javaslatom és megjegyzésem majd még ezzel a témával kapcsolatban. Köszönjük szépen! A módosítók határideje május 10-e dél déli 12 óra. 17-e mondják itt, vagy ön mondta? 17-e, igen? Eredetileg a 10 -e lett volna, de ö, ö, én azt javaslom, hogy egy héttel ezt toljuk ki, ö, ha ez lehetséges. És mindenki elfogadja. Ha nem, nincs ennek és ellenzője, akkor 17-e, 12 óra a módosíták benyújtási határideje. Az EMPL e bizottsági elfogadás július 12-én lesz, és az illetékes júri bizottságbeli szavazás novemberben lesz, valószínűleg a 21-én. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljött. Ezzel az ülésünk végére értünk. és ha nincs senkinek valamilyen felszólalás igénye, akkor bejelentem, hogy következő ülésünk 29.30-án lesz, májusban. A mielőbbi viszontlátás reményében akkor elbocsátom a kollégákat.